Colleagues, if I could start the meeting, please. You have before you the... Jó napot kívánok! Mindenki megkapta a napi rendtervezetet. Némi módosítás történt Ajala Sanders asszony miatt, aki egy vulkán miatt Guatemalában maradt, azután pedig egy trópusi vihar okán El Salvadorban ragadt. Tehát jó úton halad, de nem, nincs itt, nem tudott ideérni. Ezért tehát a jelentésem a statisztikákról előre került, ez lesz az első napi rendi pont. Csak jelzem, remélve, hogy elfogadják a napirendet, amely előttünk szerepel. Rendben van. A következő lépés, hogy elfogadjuk a nap, az jegyzőkönyvet, a múlt és jegyzőkönyvét. Hogyha ez is megtörtént, köszönöm szépen. A harmadik napi rendi pont az új tanácsi állásfoglalások um, bemutatása első olvasatban a intelligens szállítási rendszerekre vonatkozó dokumentum elfogadásáról és a más uh, szállítási módozatokra való interfészekről való dokumentum eljutott a mi dokument- a szakbizottságunkhoz. Nos, az eljárási szabályok alapján és a bejelentés után az elnöknek informálnia kell a bizottságot a tanács közös álláspontjáról. Ezért tehát formálisan most ezt meg is teszem. Talán emlékeznek rá, hogy az első olvasatot, melyet az elmúlt ciklusban fogadtunk el, erről a jelentéstevő E tekintetben a jelentéstevő megbízást kapott, hogy egy korai második olvasatos eh, megállapodásra jusson, és ezért tárgyaljon, és a Koreper december 9-én 2009-ben megállapodásra jutott, 2010. március 10-én pedig a TRAN szakbizottság eh, az általam írt leve, levélben, mely 2009. december 16-ából és március 11-én került aláírásra, tájékoztatta a, a bizottság tagjait is. Van-e bárkinek kérdése? Hogyha nem, akkor tovább lépek a következő napirendi pontra, ez pedig a statisztikák a tengeri áru és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról szóló Európai Parlament és Tanács irányelv módosítása. Kedves kollégáim, ennek a javaslatnak a célja az, és nem más, hogy a 2942 EK irányelvet módosítsa annak érdekében, hogy a tengeri szállításra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatást kötelezőn írja elő. Jelenleg 18 tagállam önkéntes alapon gyűjti be ezeket a információkat, és 5 országnak egyáltalán nincsen tengerem, ilyen módon, tehát semmilyen adatot nem szolgáltat az irányelv alapján. A releváns adatok begyűjtése a legtöbb esetben semmilyen további akadályt nem fog jelenteni, és a tagállamok a már meglévő forrásukat használhatják majd föl. Azáltal, hogy ezt a kötelezettséget a minden szállítási módokra kivetjük, megfelelő standardokat lehet elérni, és így teljes egészében összehasonlíthatóak lesznek a szállítási módozatok, és ilyen módon az átfogó és homogén statisztikák jönnek létre a különböző árutípusok számára, minden a szállítási módozat számára, és így lehetővé válik, hogy az egyes modalitásokra vonatkozó politikai intézkedéseket ellenőrizzük. Az önök jelentéstevőjeként támogatom az Európai Bizottság javaslatát, és nem teszek javaslatot semmilyen módosításra a dolog lényegét tekintetően. Ugyanakkor a módosított indítvány szabályozó eljárás ellenőrzéssel való komitológiai eljárásra is javaslatot tesz, ezért jelentéstevőként felhívom a figyelmüket, hogy lehetőség van arra, hogy a delegált jogaktusok Lisszaboni szerződésben bevezetett jogeszközével élve igazítsuk az erre vonatkozó Európai Bizottsági passzusokat a szövegben. Figyelembe véve ezt, és figyelembe véve azt, hogy az Európai Bizottság nem tervezi egy omnibus javaslat bevezes, bevezetését, amely horizontális szinten kezelné ezt a kérdést, ezért a jelentéstevő, tehát én több módosításra tesz javaslatot a delegált jogaktusok szabályának bevezetés érdekében. Ennyit akartam elmondani, és megnyitom a vitát. Először az árnyék jelentéstevők kapnak szót. Kún úr először. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevő munkáját ebben a nagyon fontos kérdésben. A tengerjáró személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról szóló 2009 42 EK Európai Parlament és Tanács irányelv módosítása. A megfelelő módosító indítványok a delegated acts-ekre, tehát a delegált jogi normaszövegekre vonatkoznak. Amit Simpson úr um, csinált ezen a területen, uh, az az ön elnök úr és jelentéstevő úr, ezt nagyon jónak tartjuk, és a néppárt részéről is támogatjuk. Köszönöm, Kuhn. Meissner asszony. Meissner asszony, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Trimóza úrat képviselem ma itt, aki ma nem tud itt árnyék jelentéstevői funkciójában itt lenni, de egyetértek az, amit ön mondott, Simpson úr. Egyébként kávét kérek, de hát ez persze csak úgy mellékesen mondom. Egy szóval teljesen egyetértek a bizottság javaslatával mind az ön értékelésével ebben a kérdésben az ALDE frakciója részéről teljesen egyetértünk, és köszönjük az ön értékes munkáját. Lichtenberger, vagy talán Lichtenberger asszony zöldek részéről. Azért egy kis kérdésem van, ami a kötelezettségeket illeti a tenger nélküli országokra vonatkozó kötelezettségeket, hiszen kérdésem az, hogy hol gyűjtik be a statisztikai adatokat, a gazdasági forgalomból származnak ezek az adatok, azaz tehát, hogy minden cég, aki a tengeren behajózott árut kap, be kell, hogy jelentse ezt, vagy pedig ezek olyan adatok, amelyeket a kikötőkben gyűrnek össze, tudván megállapítandó, hogy milyen árut milyen módozattal szállítottak. Hiszen újton újra látom azt, hogy teljesen értelmetlen szerződésszegési eljárásokat indítanak Ausztrió, Ausztriával szemben, a, mondjuk az olajtartályhajók kettős falára vonatkozó irányelv be nem tartása okán. Hát kérem szépen Ausztriának egyetlen sem kettős, sem egyes falú um, olajtartályhajója nincsen. Tehát úgy gondolom, hogy a Amennyiben persze eh, folyami eh, hajózásra nem vonatkozik a szabály, akkor egész egyszerűen ki lehetne vonni a tenger nélküli országokat az irányelv hatája alól. Ezt egy kérdésként fogalmazom inkább meg. Köszönöm Lichtenberger asszony, hát ezért említettem, hogy öt országnak nincs is tengerpartja. Nem mossa tenger az ő partjait. És Valóban itt váminformációkról van szó, de eh, nem tudom megválaszolni a kérdést, tehát a bizottság majd, amikor kéri a szót, illetve meg is kapja, akkor megválaszolja, már meg is adom a bizottságnak a szót, ki is van itt a bizottság részéről. Senki nincs itt a bizottság részéről, hogy eh, megválaszolja az ön kérdését, tehát Éva sajnos én kell, hogy megválaszoljam ezt a kérdést. Nos, hát tudomásom szerint a vám gyűjti be az információkat, és ezek ilyesfajta igazságszolgáltatás információk. De úgy hiszem, ah. talán érdemes volna megkérni a bizottságot, hogy válaszolja meg a kérdést. Javaslatom, mondja Lichtenberger asszony, hogy adjon írásos választ a bizottság erre a kérdésre. Bekérjük ezt a választ az Európai Bizottságtól, mondja az elnök. Nos, jól van, rendben. Hát ezzel megvolnánk, mégpedig nem is tartott hosszú ideig. Tehát már is tovább léphetünk. Az autóbusszal közlekedő utasok jogai bocsánat, az én jelentésem eh, módosítóinak benyújtása határide június 3-a, június 22-én vitatjuk a szakbizottságban, és valószínűleg szeptemberben kerül a plenárisra tehát valószínűleg a szeptemberi második plenárisra. Igen, ezt szeretnénk kérni, és ez valószínűleg menni is fog. Kancsan úr, az ön jelentése a következő, az autóbusszal közlekedő utasok jogai, illetve a módosítókra való válasz önél szó. Eh, Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, először is az árnyék jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani Szerkány és Meissner három kollégámnak, valam Lichtenberger kollégámnak is, akik közösen végezték velem ezt a munkát. Nagyon hasznos volt a munka és a tárgyalások során is. Nagyon hasznos volt ez a Tron szakbizottság titkára is nagy segítséget nyújtott. Az első olvasat végeredménye elfogadhatatlan, mivel még mindig a célok, az eltérések, kivételek szintjén nem sikerült a célokat elérnünk. 15 év például a korlátozások szintje, ami a ö, mozgáskorlátozott és fogyatékossággal élő személyek jogait illeti, azok sem elfogadhatóak egyenlőre. Szinte semmi nem történt a jelenlegi helyzethez képest, úgyhogy egyáltalán nem jelent hozzáadott értéket ez a ö, megoldás. Mindenképpen az első olvasatra elkészített ö, ö, parlamenti javaslatot szeretném támogatni, hogy a parlament nagy többséggel azt elfogadta első olvasati álláspontjában. A legfontosabb kérdések a hatály, a felelősség, a fogyatékkal élők és csökkent mozgásképességű személyek jogai. Általában elmondhatjuk, hogy elfogadható utasjogokat szeretnénk, oly módon, hogy a gazdasági vállalkozások és fuvarozói vállalkozások, kis- és középvállalatok jogait is szeretnénk mindenképpen támogatni. Ami a tárgyalást illeti a parlamenti szempontból, el kell, hogy mondjam, hogy nagy tapasztalat volt számomra a tárgyalások lefolytatása, az együttműködés is gyümölcsöző volt, különösen a legutóbbi tárgyalás során egy közös állásfoglalást sikerült kidolgoznunk a legutóbbi alkalommal. A spanyol elnökséggel trilógus ülésekre is sor került, és valósághű megoldásokat sikerült kidolgoznunk, hála a végrehajtó bizottság támogatásának. Az árnyék jelentéstevővel egy egész sor kompromisszumos javaslatot ö, tártam elő, így például a felelősségi körökről. El kell ismernünk a spanyol soros elnökségnek, hogy igen rugalmasan állt hozzá ahhoz, hogy a tárgyalások folytatását mindenképpen tovább vihessük. Azt azért elmondanám, hogy a tanács legutolsó jelei még nem igazán bátorítóak, a parlamentnek nem hogy felajánlást tett volna a soros elnökség, hanem inkább visszalépett eddigi álláspontjából. Nagyon szeretnénk a trilógussal tovább lépni, tovább haladni annak érdekében, hogy sikerüljön valamilyen szinten előrelépnünk. Mindannak fényében, amit elmondtam, fontos kiemelnünk, hogy a szakbizottságunk egy jelentős támogatásról ö, tegyen tanúbizonyságot hogy a jelentésemet olyan erőteljesen támogassuk, hogy valódi komoly mandátumot kapjunk én és az árnyék előadóm a második olvasat tárgyalásainak lefolytatására. Igen, építő jellegű volt a kritika taktársaimtól is. Az az igazság, hogy nem tudtam sok mindent elfogadni, pontosan azért a javaslatokból, mert olyan témákról is szó volt, hogy ami pedig a késéseket illeti, ott is el kell, hogy mondjam, hogy túlzott az igény. Fennáll annak a kockázata, hogy a sofőrök, a gépjárművezetők is túl kockázatos munkát végezzenek. A szakbizottság részéről építő vitát és jelentős üzenetet várok. Köszönöm, Kancsian úr. A szocialisták és a demokrátiák nevében Szára Csiáni asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Kancsian úrnak a kiváló munkát. Igen, hasznos volt, amit végzett. A legfontosabb pontokra hadd térjek vissza, amelyekkel kapcsolatban én is és kollégám is a utasjogok kérdésében, főleg a hatály kérdésében módosítókat vezettünk be. A plenárison a tavalyi évben elfogadott álláspontokat támogatjuk, attól függetlenül, hogy helyi vagy helyközi vagy nemzetközi járatokról legyen szó. Így a regionális járatok kizárását sem támogatjuk, amikor közszolgáltatási szerződések szabályozzák az adott utasjogokat. A városi és a ö, külvárosi járatoknál az előfizetéssel kapcsolatban azt mondanám, hogy picit ö, mm, elővigyázatosabban kellene eljárnunk. Azt gondolom, hogy az előleg fizetéseknél ö, valahol a csalás kockázatát mindenképpen ki kell kerülnünk, mert az ilyen előrehozott, előleg kifizetés problémás lehet. Vannak más megoldások is. Ö, a, amikor a gépjármű felelősség biztosításról beszélünk, az ország jogát is mindenképpen figyelembe kell venni. A 21A pont alatt, amikor a, ez egy adott pályaudvarról késve indul a járat, jó lenne, ha egy órával, nem két órával számolnánk, mert így lehetne biztosítani az utasokat, ugyanúgy, mint ahogy a vasúton közlekedő utasok jogainál ezt már megtesszük. Ha egy óránál nagyobb a késés, akkor ö, ö, már lehetne téríteni, ha pedig két óránál több, akkor egész menet díjtérítésre kerül még sor. A 24-es cikknél mindenképpen az átszállást is biztosítani kell az utasok számára, annak érdekében, hogy az autóbusz és, közlek- és vasúti közlekedést összekapcsolhassuk. 24 óra jobb lenne, mint 48 óra a segítségnyújtás kérésével kapcsolatban. Miért? Azért, Egyszerűen, mert be lehetne ezzel, ezen keresztül már helyettesíteni azon berendezéseket, hogy például a kerekes székekről is gondoshassanak a mozgáskorlátozott vagy fogyatékkal élő személyek esetében. Így jobb feltételeket lehetne biztosítani. Köszönöm szépen az ALDE részéről Meissner asszony kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálhatok Kancsan úrnak ahhoz, hogy hogyan vezette a tárgyalást a háromoldalú tárgyalásokon, vagy a trialóguson. Nehéz ez a munka. Kancsan úr arról beszélt, hogy jó tapasztalat, érdekes tapasztalat ez, ezt egyszer megszerezni, hiszen a tanács nagyon keményen ragaszkodik álláspontjához, mondjuk úgy nyakas és valóban igyekeztünk kompromisszumokat találni, és egy olyan szintet találni, ahol meg is tudjunk egyezni. Azt hittük egész máig, hogy ez meg is történt, sikerül a kompromisszumot megtalálni, nem sikerül, de keresük. Sok minden elhangzott az első olvasatban, a tartalom tekintetében nagy egyetértésre jutottak az érintettek, és ezt vettük figyelembe. Azt mondhatom, hogy az ALDE részéről ugyanazt az álláspontot képviselem, mint Kancsán képviselő úr, a utas jogokat szeretnénk megerősíteni, és persze látni akarnánk, hogy mi végrehajtható, és mit kényszeríthetünk a buszvállalkozásokra, hiszen ezek között sok kis és középvállalat is van. Nem akarjuk őket ellehetetleníteni, és ezt is figyelembe akarjuk venni, ezt a szempontot. Ami pedig, hogy magyarul mondjuk, azaz németül, tehát magyarul a szkópot illeti, vagy magyarul a hatályt, akkor arra azt mondhatjuk, hogy a regionális közlekedést kivenhatjuk a hatály alá, hogyha ez a városi agglomerációs területre vonatkozik. De más regionális forgalomra vonatkoznia kell a szabálynak. Ami pedig az információt illeti, ami pedig az információt illeti, nagyon fontos, hogy a fogyatékossággal élő embereket is megfelelően informáljuk, és itt semmifajta kompromisszumot nem lehet kötni. A kártérítés kérdésében még nagy a vita a tanácssal, még nem tudjuk, hogy milyen álláspontot sikerül majd elfogadtatni velük, ami pedig a módosítókat illeti, mi a 14-es módosítónál split votot, tehát két részben való szavazást szeretnénk kérni. Ennyit szerettem volna mondani az én frakcióm nevében, és még egyszer köszönöm Kancsan kollégának a munkát, és hát folytatjuk, nincs még vége. Válvetve harcolunk az ügyért. Köszönöm szépen. Meissner asszony, Lichtenberger asszony, vagy Lichtenberger asszony, a zöldek nevében köszönöm szépen. Kancsan úrnak elkötelezett munkáját ebben az ügyben, nagyra értékelem ezt fel vagyok háborodva a tanács álláspontja okán. Miért is? Hát elmondom. Azért, mert a mobilitásukban korlátozott, vagy mozgáskorlátozott emberek irányában nem lehet ilyen szűkmarkónak lenni, semmifajta pozitív változást nem hoz ez a jogszabály, hogyha a tanács óhaj alapján fogadnák ezt el. Ez elfogadhatatlan. Létezik a fogyatékossággal élő emberek eh, jogaira vonatkozó egyezmény, és ez az közlekedési ágazatra is érvényes, és érvényesülnie is kell. Úgy gondolom, hogy rengeteg probléma származik abból, hogy a regionális forgalmat és a hosszú távú közlekedést eh, hogyan választjuk el egymástól, hogyan differenciáljuk ezt. A regionális eh, kapcsolat igenis nagyon hosszú kapcsolat lehet. Az egyes tagállamokban például, ahol nagyon rosszak a vasútkapcsolatok, sok-sok száz kilométer tehet ki a regionális buszkapcsolat, ezért úgy gondolom, hogy kompromisszumos megoldást kellene találni, amely körülbelül azt mondanám, hogy legalábbis a mobilitási korlátozással, vagy a mozgáskorlátozott emberekre vonatkozó szabályokat elfogadják, akkor, hogyha a, a szállító cégek, a közlekedési cégek nemzeti szinten már ezt leszabályoztak, akkor ezek a szabályok érvényesülnek ilyenek, másrészt pedig az információhoz való hozzáférést is biztosítani kell. El kell tehát érnünk azt, hogy a mobilitásukban akadályozott személyek jogát megerősítsük, és a bármilyen fogyatékossággal élő ember információhoz való hozzájutását megteremtsük. Ez egy létező technológia, nem kerül ez olyan sokba, de még ha sokba is kerülne, a ferség és a tisztességesség szempontját érvényesíteni kell. Eleve előregedik a társadalom, egyre több olyan utas lesz a buszokon is, akik eh, mobilitásukban korlátozottak, eh, egész egyszerűen nem értem, hogy a tanács miért nyakaskodik, és miért köti az ebet a karóhoz, miért nem hajlandó ezeket a lépéseket megtenni. Köszönöm szépen az ECR frakció nevében Bradburn képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor az első vitát erről a kérdésről lefolytattuk, biztos emlékeznek rá, de emlékeztettem arra, hogy az egész projekt tehát támogatni tudjuk, de az ördög a részletekbe rejlik. És most megnézve ezt a módosítók listáját meg, megerősíthetem, az ördög valóban a részletekben rejlik hiszen nem azonos dolgokról van szó. A vasúti vagy a légi közlekedési jogok tekintetében nagy és jelentős szervezetekkel volt dolgunk. Ezek nagy szolgáltatók, a légi vagy a vasúti szolgáltatók. Ám a busz ágazatban a cégek 85%-a kis vagy középvállalat. Ezért úgy hiszem, hogy arányosnak kell lennünk fellépésünkben és a szabályozásban adott válaszunkban is, a, illetve a tanács és a bizottság tervezetére adott válaszunkban. Ezért én módosítóimban igyekeztem a valóságot jobban megjeleníteni, és figyelembe venni, hogy mi végrehajtható, és mi érhető el a tanácssal való tárgyalásaink során. Úgy hiszem tehát, hogy azokat a módosítókat, amelyeket egy egyben átvettek a légi vagy a vasúti szabályozásból, nagyon óvatosan kell kezelni. Hogy legyek konkrét, mondok egy-két kérdést. Például az irányelv hatája tekintetében. Itt arról vitázunk, hogy milyen szolgáltatásokra terjedjen ki ez a javaslat. Egyetértek azzal az elképzeléssel, hogy a tagállamok optolhassanak át a rend, az irányáv hatája alól, tehát kivonhassák magukat az irányáv hatája alól, akkor, hogyha a nemzeti, a helyi, vagy a, a kisközösségi, vagy a legalsóbb szinten zajló busztársaságokra hatékony szabályozás működik. Ne legyen itt európai szabályozás, hiszen ha túl nagy terhet róvunk ezekre a kis és középvállalatokra, akkor lesznek területek, vidéki térségek, ahol egész egyszerűen megszűnik a buszközlekedés. Aztán a kompenzáció kérdéséről szólnék még, illetve a tervezetben erre vonatkozó különböző szabályozásokról, például az előzetes fizetésről. Nos, elfben egyetértek vele, hogyha valami nem működik, a szolgáltatást nem nyújtják megfelelően, késik, vagy egyáltalán felmondják a szolgáltatást, akkor a kártérítést kapjanak ezért, de hát itt nem azonos súlycsoportú szolgáltatákról van szó a légitársaságok és egy kis busztársaság között. Ezért nem lehet ugyanúgy szabályozni. Ezért tehát fontos, hogy megfelelő eljárásokat alkalmazzunk, itt az előzetes fizetésekre gondolok. Például, hogyha komoly ö, baleset történt, akkor eleve a jogrend, a polgári jog megfelelő felelősségi meghatározási eljárásokat fog lefolytatni. Ezt nem lehet európai valamilyen szabályozással felülírni. Végezetül pedig a csökkent mobilitású utasok kérdéséről szeretnék szólni, elnök úr. Úgy hiszem, hogy sem a mozgáskorlátozottak ügyére, sem a csökkent mobilitású utasok ügyére nem koncentrálunk eléggé. Azt hiszem, hogy én például a vasút csomagnál épp elég hangsúlyoztam a kérdés fontosságát, de ugyanakkor felszeretném hívni a szakbizottság figyelmét arra, hogy legyünk reálisak. Vegyük figyelembe, hogy mi az, ami végrehajtható és előírható ezen nagyon kis cégek, buszüzemeltetők számára. Elvárhatjuk azt, illetve azt kell megvizsgálni, hogy milyen terheket róhatunk ezekre a kis cégekre, úgy, hogy ne zárjuk őket ki a piacról. Tehát azt hiszem, hogy különösen a nagyon kis vállalkozások kezelésében eh, óvatosnak kell lennünk, nehogy kiszorítsuk őket a piacról az európai szabályozással, hiszen végezetül akkor nem csak a mozgáskorlátozottak, hanem senki nem fog tudni utazni a buszon, hiszen csődbe ment a cég. Nagyon szépen köszönöm, Bradbury úr. Bradburn úr, elnézést. Ah, azaz én sógorom sajnos összetévesztettem a nevét. Jéger asszony a bizottság nevében. Köszönöm. Elnök úr, ismét a bizottság nevében szeretném Kancsán úrnak és árnyék előadóinak megköszönni ezt a nagyon kemény munkát. A bizottság teljes mértékben egyetért a parlamenttel, hogy az utasok jogait tovább képviseljük. Mindenképpen újabb három oldalú megbeszélést szorgalmazunk, hogy megalapodást írjunk el ezen a úgy gondoljuk, hogy a bizottság számára az is nagyon fontos, hogy nem csak a buszt vegyük figyelembe, hanem a tengeri hajókat is. Remélem, hogy a két javaslattal sikerül áthidalnunk majd ezt a szakadékot, és hogy lefedhetjük az összes közlekedési ágazatot, a vasútat és a buszt is. Nagyon pozitívan állunk a mai trilógus elé. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Köszönöm szépen, Jégerasszony, Káncsán úr, hallotta a kollégákat. Eh, Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagyon köszönöm a kollégáimnak a hozzáfűzött érveket nagyon konstruktívak, építőek voltak ezek a gondolatok. Számos olyan dolog, amit ma hallottunk, majd a ma esti háromoldalú tárgyaláskor újra terítékre kerül, és figyelembe is fogjuk azokat venni. Kicsit még érdemibben meg kell vizsgálnunk bizonyos kérdéseket, melyeket, például a késések kérdését. Sirakiáni asszony is utalt már a késésekre. Ami a késéseket illeti, mi mindenképpen az indulásra appellálunk, mert komolyan figyelembe kell vennünk az indulási időpontot. Ami az érkezési időpontot illeti, és az érkezési ö, esetleges késéseket, azt gondolom, hogy nem, erre nem kellene olyan komoly hangsúlyt fektetni mert kár lenne, hogyha a buszsofőröket arra ösztönöznénk, hogy túlzottan be akarják, túlzottan gyorsan akarjanak hajtani, és hogy megpróbálják beérni a késést. Meissner asszony, több alkalommal is beszéltünk már a visszafizetésekre. És teljesen egyetértünk Meissner asszonynal a 40-es pontban. A 40-es ponttal kapcsolatban nyugodtan lehet részenként szavazni majd. Ami Lichtenberg asszony felvetését illeti, nos úgy gondolom, hogy ő komoly hangsúlyt fektetett a csökkent mozgásképességű személyek jogaira ez az alfája és omegája a módosítóinknak. Az infrastruktúrákkal kapcsolatban mindent elkövetünk, de hát erre korlátozódik a mi munkánk. És amit tehetünk, megteszünk. Ami az egyablakos menetjegy árusítást illeti, ott is megpróbálunk mindent megtenni, de hát egy kicsit úgy érezzük, hogy a kezünk meg van kötve ezen a téren. Bradburn kollégánk felvetését is hallottuk. Bizonyos dolgokat ezzel kapcsolatban szeretnék kiemelni. Mik is ezek? Megpróbáltunk egy jelentős egyensúly helyzetet megteremteni a jogok, valamint a kis és középvállalkozások helyzete között. Miért? Mert ezen vállalkozásokat is vállalkozásokat nem kényszeríthetjük térdre. Távol álljon tőlünk ez a gondolat. Most ugye akár a jogok, akár a kötelezettségek szintjét nézzük, arany középutat kell találnunk, mert ö, ezt az egyensúlyt csak úgy bonthatjuk meg, hogy adjunk és vegyünk is el egyszerre a helyi, helyközi, távolsági buszokra gondolunk. Aztán vannak rendszeres járatok, itt vannak a regionális és nemzetközi járatok is. Több, nevezetesen négy kategóriánk van, amelyre utaltunk, és megpróbáljuk ezeket a kategóriákat egyesével lefedni ebben a javaslatban. Azt gondolom, hogy az egyensúly um, sikerült megtalálnunk. Lehet, hogy a kis és középvállalatok érdekeit nem annyira ö, szolgáljuk, mint, mint szerettük volna, de valahol az állampolgárok jogaira szeretném és szeretnénk helyezni a hangsúlyt. Ma este egy nagyon jelentős háromoldalú tárgyalásra kerül sor, és nagyon remélem, hogy a trilógus majd megállapodásra jutunk. Egy hónapunk van még a plenárisig, a júniusi plenárisig, van tehát mit tennünk. Nagyon remélem, hogy egy jelentős jelet tudunk majd közvetíteni a biztos felé, és a tanács felé is köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Kancsán úr. Most összefoglalnám, hogy holnap lesz a szavazás. Reméljük, hogy júliusban a plenáris elé kerül a dolog. A következő téma a napirendünkön pedig a polgári légi közlekedési balesetek és repülő események vizsgálata és megelőzése. Hogyha most egyet értnek, akkor folytathatjuk. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégáim, nagyon köszönöm mindazon módosítókat, amelyeket benyújtottak, és azt is köszönöm, hogy nem olyan sok eh, módosítót nyújtottak be, mint Matthew Gross, majdnem 400 eh, módosítója. Számos módosítót figyelembe vettem, de hát nem egyesével szeretnék most végigmenni ezen módosítókon, hanem a szöveg nagy prioritásait szeretném kiemelni, és elmondom azt is, hogy hogyan állok az egyes módosítókhoz. Általában véve elmondhatom, hogy egyetértünk a nagy iránymutatásain és célkitűzésein ezen rendeletnek. Minnyáján azt szeretnénk, hogy a hatékony kompetens vizsgálatokat, repülésbiztosítási vizsgálatokat végezzenek a repülésbiztosítási biztonsági hivatalok. Így sikerül majd az egyes tagállamok különböző hatóságai közötti szintkülönbségeket is kiegyenlíteni. Úgy gondolom, hogy egyezik a véleményünk az esemény jelentések minőségével kapcsolatban is. Azt gondolom, hogy előre lehet trendeket ezen esemény jelentések elemzésének hála kidolgozni, és el lehet kerülni az egyes balesetek és repülőesemények megtörténtét. Mindezt azért tesszük, hogy a légiközlekedés javuljon, annak minősége javuljon, az utasok személye fontos. A 68-as módosító csak akkor ö, ö, kezelhető megfelelően, hogyha az én módosítommal együtt olvassuk a 68-as módosítót. A 2003 42-es irányelv a leginkább irányadó a légiközlekedés repülő jegyzőkönyveinek, eseményeinek megvizsgálásakor. Mindenképpen át kell azokat ültetni annak érdekében, hogy a már megfelelő EKERS repülőgép balesetek összehangolt európai monitoring rendszerével össze lehessen vezetni. Vannak olyan események is, amelyeket még nem sikerült megfelelően elemezni. Hölgyeim és uraim! Itt kaszinózás folyik, sustorgás, szék, csikorgatás, tehát megkérném azokat, hogy akik kaszinózni óhajtanak, kint tegyék meg, és ne itt bent, hiszen a jelentéstevőnk nem hallható. Tehát, hogyha beszél, és közben meg állandóan itt megy a sustorgás, akkor nem halljuk rendesen. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Ugye önök is látják, hogy Bizony a hangommal gondok vannak, nehezen tudok hangosan beszélni. Azt gondolom, hogy felelősek vagyunk azért, hogy ezt a lehetőséget a rendelettel megragadjuk, és kérjük azt, hogy az ECKERS rendszerben található adatokat mindenképpen európai szinten elemezzük. Ami az áldozatoknak nyújtott segítséget illeti, konszenzus van közöttünk, nem elégséges az áldozatoknak és a hozzátartozóknak jelenleg nyújtott segítség szintje. Ami a listát illeti, az eltérő véleményeket ismerjük. Álvarez asszony 151-es módosítójában azt mondja, hogy azonnal adják meg az információt. Tikó asszony a 162-esben azt mondja, hogy egy órán belül ön a 153-as és 154-es módosítóban azt kéri elnök úr, hogy két órán belül adják meg az információt. Én az egy óra mellett tenném le a voksomat, és a különböző különböző helyzetekhez lehetne így alkalmazkodni. Ami az EASA, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség feladatát illeti, ahogy az, az ICAO-ban is szerepel 13-as mellékletében. Szeretném, hogyha a hogyha tanácsadóként szerepeltetnénk az ICAO-t, így a 114, 115, 116-ot nem tudom elfogadni. Azt gondolom, hogy már létezik a, egy olyan ö, rendelkezés, amely az ICAO 13-as melléklete, amely bizonyos terminológiákat tartalmaz, és ezt a terminológiát meg kell tartanunk, mert ha nem, akkor félreértésekre ad mindez okot. A repülőgép balesetben attól függően, hogy egy vagy több európai országról van szó, vagy harmadik országról, a repülőgép szerencsétlenség baleset nem biztos, hogy ugyanazt jelenti. Ezért azt gondolom, hogy a 13-as melléklet fogalmait kellene mindenképpen használnunk. Így a Marinescu féle módosítók, valamint Luides Grandes módosítai, Jörg Leisfried módosítója, Jelko Kassin módosítója, Eva Lichtenberg, Szilvia Tikau és Peter van Delen 123-os módosítója is erre vonatkoznak ami az igazságügyi és légiközlekedési repülőbiztonsági vizsgálatok összefüggéseit illeti, mindenképpen kényes kérdésről van szó, talán ez lesz a legnehezebb dió, és a tanácssal ezen módosítók okán lesz a legnagyobb az ellentmondás és a nehézség. Miért? Mert az igazságszolgáltatási hatóságoknak hozzá kell férnie bizonyos szinten az adatokhoz. Elég nagy az eltérés. Azt gondolom, hogy olyan szabályokat kellene az Európai Unióban bevezetni, amelyek világosan elmondják, hogy melyek a titkos információk, ez a 40-es módosítóban szerepel, és vannak olyan információk is, amelyekhez hozzá lehet férni a megfelelő igazságszolgáltatási és repülésbiztosítási biztos, biztonsági vizsgálatok között. A 124-es, 126-os, 127-es módosítókra utalok itt különös tekintettel. Elutasítom a 130-131-es módosítókat. Miért? Mert törlik a bekezdés, és nem pontosítják, hogy milyen adatokat kell átadni, és így jogbizonytalanság állhat elő. A 139-es módosító Jörg Reissig amely a videó képeket a 16-os cikkből húzná, kihúzná, mármint hogy a pilóták azt kérik, hogy a pilóta fülkében ne helyezzünk el videókamerát. Nos, hát ezt sem igazán tudom elfogadni, mert azt gondolom, hogy a jövőben igenis videókamerákkal fel lesznek mindenképpen szerelve a a pilóta fülkék, és én azt gondolom, hogy szükséges a 16-os cikkben a jelenlegi szövegezést megtartani. A 143-as, 144-es szintén nem tudom elfogadni, mert én azt gondolom, hogy Igazából az áldozatok eszközeinek, ruháinak átadása a rendőrség és az igazságszolgáltatási hatóságok feladata semmiképpen nem értek tehát egyet a 143-144-jel. A soros elnökség készségesnek mutatkozott arra, hogy első olvasatban elfogadásra kerüljön a javaslat. Júniusban több trilógus ülésre is sor kerül, majd nem lesz egyszerű a feladatunk. Miért? Mert főleg az igazságszolgáltatási szervekkel való együttműködés kérdésében az államok, a tagállamok eltérő véleményeket képviselnek vannak olyan tagállamok, amelyek az adatokhoz való hozzáférést tiltanák. A tanácstól az álláspontunk e szinten nagyon eltér, mind a két félnek tehát majd engedményeket kell tennie a legtöbb tagállamban még nem legális az, hogy a bizonyítékokkal kapcsolatban az ellenőrzést, a vizsgálatot valamilyen más hatóság végezze el, mint az igazságszolgáltatási hatóságok ami az eseményekről szóló jegyzőkönyveket, jelentéseket illeti, alapvető fontossággal bír számomra ez az aspektus. Remélem, hogy a tagállamok is előrelépnek majd e téren, és remélem, hogy európai szintű elemzésre kerülhet majd sor, annak érdekében, hogy a légi közlekedés biztonsága javuljon, és védhessük állampolgárainkat. Köszönöm a figyelmet, és várom a megjegyzéseiket. Köszönöm szépen! Kacsi képviselő. Köszönöm. Mindenek előtt szeretnék az előadóasszonynak gratulálni, hiszen kiváló munkát végzett. Nagyon profi munka, sok mindent nem is lehet hozzáfűzni. Öt módosítót adtunk be, és a kompromisszumosok is azt tartalmazzák, amit javasoltunk. Egyetlen fenntartásunk van csupán, a 22-es cikkkel kapcsolatban, ahol az adatokról beszélünk, a családok rokonainak az adatairól. Úgy gondoljuk, hogy itt balesetekkel és biztonsággal foglalkozunk elsősorban, azonban ez valami más. Hiszen mindig fennáll annak a veszélye, hogy ezekkel az adatokkal visszaélhetnek, és más célokra használják fel azokat. Itt például a légiközlekedési ipar ezeket az adatokat felhasználhatná saját szükségletére. Attól tartunk, aggódunk, hogy vissza lehet élni ezekkel az adatokkal, éppen ezért nyújtottuk be ezt a módosítót ehhez. De az összes többi kiváló, és támogatjuk az előadó asszony munkáját. Köszönöm, Lichtenberg asszony! Köszönöm szépen. És Vejrak asszonynak is szeretném megköszönni nyíltságát, amelyet a tárgyalásokon mutatott, hiszen itt különféle dolgokról volt és megpróbáltunk konszenzust kialakítani. Tudom, hogy ellenállás lesz a tanács részéről, és számos esetben nem is tudom, hogy van-e észszerű magyarázata az ellenállásnak. Természetesen mindig felmerül az átfedések kérdése. Tehát amennyiben itt bűnüldözésről van szó, nyomozásról, és így tovább. Azonban szerintem inkább egy megelőző stratégiát kellene követnünk. A parlamentnek megvan a joga és a kötelessége is, hogy a saját igényeit képvisele a megelőzésre van szükségünk, és pedig azért, mert a légi közlekedésben óriási verseny van. Mi pedig azt szeretnénk, hogy kevesebb baleset legyen. Éppen ezért amennyiben nincsenek megfelelő információk azokból a körökből, amelyek a dolog lényegénél vannak, akkor nem tudunk megfelelő megelőző intézkedéseket hozni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a követeléseinkhez ragaszkodjunk ezen a téren. Köszönöm. Foster asszony. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt én is szeretném megköszönni Vejrek asszonynak, hogy megszervezte a megbeszéléseket a szakbizottságunkon kívül is rengeteg módosító van, és én néhány megjegyzésre térnék vissza. Ezekről már az eredeti vitán is szó volt. Ahol nagyon óvatosnak kell lennünk, az igazából egy technikai szabályzás. Tehát úgy kell megírnunk, hogy nemzetközi szinten is elismerjék. De vannak olyan témák, amelyről itt hallottunk, amelyről a bizottság is beszélt, a szakbizottságunk is beszélt, és amelyek inkább politikaiabbak. Mi a kommunikációt is szeretnénk javítani, tehát a rokonok elérhetőségét, hogy könnyebben kommunikáljunk egy baleset esetén a rokonokkal. Így eh, az összes érintett szervezetet igénybe kell vennünk. Szerintem meg állapodtunk a viták során abban is, hogy a gyártók milyen tanúsítványjal lássák el a közlekedési eszközöket. És úgy gondolom, hogy ez megfelelő, hogy bizonyos biztonsági normák legyenek. Azonban eltérnek a vélemények a különféle bírói folyamatokról, hogy igazából bírósági szakaszban mi legyen. Tehát például van egy igazságügyi orvos szakértő, akkor az ő ítélete mérvadó. Tehát nem tudom, hogy, hogy az igazságszolgáltatást azonnal be kell kapcsolnunk. A különféle országokban különféle felfogások vannak, és az igazságszolgáltatás szerepe is különböző lehet az országokban. Tehát nagyon óvatosnak kell lennünk itt az igazságszolgáltatás bekapcsolásával. Tehát, hogy most itt milyen baleset volt, hogy hanyagságból történt, terrorista támadás történt, tehát valószínűleg egy ilyen esetben az igazságszolgáltatás is minél hamarabb bekapcsolódik, hiszen eh, ki kell deríteni, hogy mi történt. De elképzelhető, hogy évekbe telik, amíg kiderül egy eh, szerencsétlenségről, hogy most baleset volt, vagy eh, szándékos támadás. Nagyon alaposan kell megválogatnunk a szavakat. támogatjuk azt a kultúrát, hogy megelőzzük a baleseteket. És az elmúlt 60 évben működött is, működött a nemzetközi kommunikáció. Mi nem szeretnénk zavarni a profik munkáját. Hát itt technikailag nagyon sok lehetőség van. Most volt egy szóbeli módosító arról, hogy több biztonsági információ legyen, de van egy ilyen fekete lista, szerintem ez megvan, az utasokat megfelelő módon informálják, szerintem elég információt kapnak. Viszont lenne a bizottsághoz egy kérdésem. És ezt nem tettem még fel. Itt a hálózatra kérdeznék rá. Szerintem nálunk egész Európában nagyon jó szakemberek vannak, akik foglalkoznak a, a balesetekkel, a szerencsétlenségekkel, és hálózat is kialakult közöttük. Azonban néhány kérdés mégis felmerül. Tehát itt a költségvet, van egy költségvetési sor, és szeretnénk rákérdezni, hogy ők hogy látják ezt, az erre szánt költségvetési eszközöket. Rákérdeznék a bizottság munkaprogramjára is az elkövetkezendő években. Egy kicsit eh, részletesebben szeretném hallani, hogy hogyan működik majd ez a hálózat Európában, mennyire lesz eh, bürokratikus. Hiszen úgy gondolom, hogy eh, a bizottság nem veszi tőlem rossz néven ezt a kérdést. Végezetül pedig Deveirák asszonynak még egyszer szeretnék köszönetem mondani, hogy tényleg leültünk a tárgyalóasztalhoz és tárgyalunk. Azonban nem tudom, hogy a tanács hol volt személyesen, és úgy gondolom, hogy a frakció nevében is elmondhatom, hogy a tanács ezt megpróbálta átszabni, ezt a jogszabályt. Tehát nem tudom, hogy pillanatnyilag a preambulum bekezdést is átalakították-e, de néhány hete megnéztem ezt az anyagot, és amit a tanács átalakított, és azért eléggé más volt, mint az eredeti. Gondolom, hogy minnyáján egyetértünk abban, hogy ez a technikai jellegű jogszabály szükséges, és pedig főleg abban a tekintetben, hogy hogyan tudnánk megelőzőbb jelleggel fellépni. Most egy olyan dologról van szó, ami egész Európában vonatkozna, és úgy gondolom, hogy 2002-ben született valami hasonló, de ideje lenne ezt most átdolgozni. De a kérdésemet feltettem, és remélem, hogy a trilógusban ismét sikeresek leszünk. Most még egyszer köszönöm az előadónak a munkáját. Köszönöm. De Grandes Pasca képviselő. Sí, gracias, señor presidente. Vaya por delante. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék őszintén de Verac jelentéstevő asszonynak. Nagyon tetszik a kiegyensúlyozott álláspontja, és nagyon remélem, hogy sikeres lesz még a spanyol elnökség alatt a tárgyalások lefolytatása. Célra vezető lesz annak érdekében, hogy még a spanyol elnökség alatt lezárhassuk ezt a jelentést. Öt módosítót terjesztettem be, és kettőről szeretnék még külön szólni. Mi most itt jelenleg miről is beszélünk? Annak szükségességéről, hogy az áldozatok listája valamilyen határidőn belül ö, rendelkezésre álljon. A áldozatok hozzátartozóiról is gondolkodnunk kell egy kicsit, hiszen a hozzátartozók szeretnék tudni, hogy a családtagjaik egy balesetben részt vettek-e, és ezen túlmenően személyre szabottan be kell tudni azonosítani az áldozatokat. Ma már léteznek olyan eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy a DNS azonosításra minden egyes alkalommal sor kerülhessen a lehető legrövidebb határidőn belül. És egyértelműen. Spanyolországban egy nagyon súlyos baleset történt egy alkalommal, és bármilyen jó szándék is húzódott meg a az, az áldozatok beazonosítása ö, mögött mégsem sikerült beazonosítanunk minden áldozatot. Most áttérnék az ok, a cause fogalom ki, ö, kifejezésre és egyáltalán annak ICAO meghatározására. Azt gondolom, hogy előre kell lépnünk etéren is, mert a dolgok változnak mind a szakértők, mind pedig a különböző nemzetközi szervek egyetértenek abban, hogy a bírósági és a műszaki vizsgálat között mindenképpen tegyünk különbséget. A kóz, az ok nem ö, neutrális. Miért? Mert amikor azt mondjuk, hogy cause, akkor már valahol, hogy ki okozta a balesetet, vagy mi okozta a balesetet, az már igazából egy objektív különbséget jelenthet. Az ok oka és ki mit okozott, milyen balesetet, repülő eseményt ö, okozott. Még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy hogy ki ö, okozott egy eseményt, azzal már valahol, minthogyha ítéletet is mondanánk arról, hogy ki a hibás. Valahol igenis az igazságszolgáltatási nyomozóknak a vizsgálat szakembereinek kell meghatároznia a polgári, ö, ö, polgári felelősséget, vagy éppen büntetőjogi felelősséget holott azt mondjuk, hogy a, a, a polgári repülésben, ha az okot ö, meghatározzuk, attól még nem mondjuk ki előre, hogy mm, ki volt a hibás. De hát a jelentéstevő is elmondta világosan, hogy külön kell választani a műszaki vizsgálatot, a repülésbiztonsági vizsgálatot, valamint a bírósági eljárást, az igazságügyi vizsgálatot, amely a különböző felelősségeket határozza meg. Magának, az ICAO-nak is ne kell mindenképpen változtatni a jelenleg hatályos kifejezéseit. Miért? Hogy nagyobb ö, biztonsággal tudjuk szavatolni a jogait az áldozatoknak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gross úr. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretett. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónknak a kiváló munkájáért. Három ponttal kapcsolatban szeretnék mindenképpen véleményt alkotni. Először is az áldozatok jogai, valamint az, hogy az áldozatokat az áldozatok családjait milyen profi módon, szakértelemmel támogatjuk, nyújtunk nekik segítséget, és minden egyes információt minél hamarabb megadunk nekik. Most az, hogy az utaslistát egy óra alatt, egy fél óra alatt, vagy két óra alatt adunk meg a hozzátartozóknak, az nem annyira lényeges. Ami lényeges, az, hogy megbízhatónak kell lenni az utaslistának. És a konkurencia helyzetét is ismernünk kell, mert a gazdasági versenyhelyzetre is lehetnek kihatásai mindennek. Ez az első gondolatom volt. Második gondolat. A bíróságok, az igazságszolgáltatás és a műszaki vizsgálatok közötti úgynevezett ellentét. Én azt gondolom, hogy vannak olyanok, akik mindenféle megoldást próbálnak találni, és elemi technikai, műszaki vizsgálatokat végeznek. Azt gondolom, hogy a bírósági eljárásnak, az igazságügyi eljárásnak is fontossággal kell bírnia, de amikor megtörténik egy baleset, egy repülésesemény, akkor igenis a technikai vizsgálat az elsődleges, és nemzetközi kontextusba kell azt helyezni. Ugyanakkor persze meg kell adni a lehetőséget arra, hogy nemzetközi szinten felülvizsgálatra kerülhessenek a jelenlegi szabályok, módosíthatóaknak kell azoknak lenniük. Mert lehet, hogy van egy nemzetközi egyezmény, amelyet már aláírtak, viszont minden nemzetközi rendelkezést meg lehet, ha kell, egyezményeket, jegyzőkönyveket változtatni. Az együttműködés létezik, de mindig javítani kell azon. Utolsó gondolat. A munka megelőző jellegű kell, hogy legyen preventív. Még nagyobb fontosságot kell tehát biztosítanunk a megelőzésnek, mert ha megtörténik egy baleset, és a balesetből nem vonunk le olyan következtetéseket, amelyekből ö, majd utána ö, meg lehet előzni a következő balesetek megtörténtét, ha ez nincs így, akkor nem megfelelő a helyzet, mert valahol a műszaki vizsgálatot el kell végezni, de a, valahol el kell kerülni, hogy a politika beavatkozhasson. Miért? Mert amikor egyes országokban jelentős balesetek történnek, légiközlekedési balesetek, akkor sokan parlamenti bizottságokat hoznak létre, már pedig a politikának nem kell beavatkoznia, mert az nem feltétlenül hatékony. Azt gondolom, hogy a jelenlegi megközelítés, az apolitikus, politikamentes megközelítés nagyon jó. Persze a bírósági eljárást is védenünk kell, de főleg az áldozatok érzékenységét segélyt. Köszönöm. Köszönöm, Said. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elnézést szeretnék kérni, hogy a bevezetést nem hallottam. A jelentéstevő amúgy sem lehet itt. Egy olyan kérdésről van szó, amelyben messze menőkig egyetértés áll fenn közöttünk, mi is egyetértünk a jelentéstevő munkájával, eljárásmódjával ugyanazok a prioritásaink, és Gros kollega felvetésekkel élt, amely a mi frakciónk számára is elfogadható. Fontos azonban, hogy a vizsgálat jól zajuljék le, eredményes legyen, és lépésről lépésre egy európai eljárás fellépéshez jussunk el, különös tekintettel, ami arra, ami az igazságszolgáltatás bizalmas adatokhoz való hozzáférését illeti. Itt valóban az álláspontunkhoz kell ragaszkodnunk, a vizsgálatról magáról van szó. És itt a többi tagállammal szemben nem szabad, hogy túl nagy kedvezményeket engedjünk meg, illetve a tagállamokkal szemben. Másodszorban az adatbank, az adatbank kérdésem. Egy európai rendszert akarunk elérni, ez a célunk, ezért ebben a pontban is támogatni tudjuk Önt. Úgy hiszem, hogy az irányvonalunk ugyanaz. Köszönöm szépen, Meissner asszony! Köszönöm szépen, elnök úr! A két előttem szólóval messze menőkig egyetértek az ALDE szempontjából csupán azt szeretném mondani, hogy valóban látni kell, hogy a balesetek, amelyek a légiközlekedésben történnek, hogyan vizsgálhatóak ki, annak érdekében, hogy megakadályozhassuk a következő ilyenfajta baleset megtörténését. Ezért fontos, hogy nagyon érzékenyen, szenzibilisen járjunk el, és biztosítsuk, hogy az érintett személyek nyilatkozhassanak, anélkül, hogy magukat vádolnák meg, vagy bármilyen módon magukra nehezkedne nyomás. Először tehát tisztázni kell azt, hogy mi okozta a balesetet, és utána pedig látni kell, hogy létezik-e felelős. E két kérdést egymástól függetlenül kell tisztázni, különben soha nem lépünk előre. És úgy gondolom, hogy ennek a célkitűzésnek a jelentéstevő asszony jelentésében abszolút megfelelt, ezért teljesen támogatjuk az egyetlen aggályunkat. Kacsin úr már említette ez a 22-es cikk, ahol az adatvédelem okán más véleményen vagyunk máskülönben a jelentéstevő asszony által követett irányvonallal egyetértünk, hiszen a célunk az, hogy kikerüljük, elkerüljük a baleseteket a légiközlekedésben. Köszönöm, Meissner asszony, mielőtt megadom a bizottságnak a szót, hagy tegyek hozzá néhány szót elnökként. Úgy hiszem, hogy amikor elkezdtük a munkát, akkor komoly fenntartásaink és aggájaink voltak a balesetet kivizsgáló ágazat függetlensége tekintetében, és az IASA, az IASA eh, munkája tekintetében. Összességében az EASA munkájának tekintetében, tehát az Európai Repülők Biztonsági Ügynöksége tekintetében. Azonban most eh, meg is erősítjük, eh, hogy a szabályozó nem vehet részt a balesetek megvizsgálása, kivizsgálásában. Az ICAO meghatározza, hogy milyen szerepet játszhat, de nem e, hordhat két kalapot, nem lehet egyszerre szabályozó is, és vizsgálóhatóság is. Akik a folyamat elején már részt, elejétől részt vettek ebben a ügyben, tudják, hogy ezt mindig is hangsúlyozta a parlament. A második kérdés, melyet fel akarok venni, fel akarok vetni, ez az áldozatok uh, rokonainak való információ nyújtás határidejére vonatkozik. Egyetértek Grosúrral, szerint pontos listát szeretnék kapni, nem egy sürgető listát szeretnék kapni, amely lehet, hogy téves. Éppen ezért úgy gondolom, hogy vannak olyan módosítók, ahol a azt kéri a módosító szerző, hogy egy teljes listát készítsenek el 30 percen belül. Nos, én azt gondolom, hogy most ha ezt előírjuk, hogy 30 perc alatt vagy egy óra alatt egy teljes listát készítsük el, ezzel garantáljuk, hogy rosszul fogjuk informálni az embereket, traumát fogunk okozni, de legalábbis traumatizált embereket informálunk félre, Éppen ezért úgy hiszem, hogy az a cél, hogy helyes, pontos legyen a lista, semmint, hogy minél gyorsabban megjelenjen. Egyetértek, hogy akkor, amikor 24 órában pörögnek a hírek eh, a tévék képernyőjén, akkor biztos, hogy a hírek, a riporterek eh, egy perc, kettő másodperc múlva akarják a baleset után a teljes listát, mindenki gyorsabban, mindenki jobban siet, de úgy gondolom, hogy végez, hogy mindenképpen a TV híradók és társaságok előbb-utóbb beszámolnak majd a nevekről. Ezért a két órás határidő elég időt ad szerintem arra, hogy megfelelő listát állítsanak össze, de megakadályozza azt, hogy spekulációt folytassanak le a médiumok, a tévétársaságok. Még egyszer mondom, nekem az a fontos kérdés, hogy a lista legyen pontos, máskülönben, hogyha sietséget írunk elő, óhatatlanul hiba csúszik be a számításba, hiszen a médiumok és a rokonság nyomás alatt nem lehet én gyorsan dolgozni. Szerintem a két órás határidő megfelelő. Harmadik észrevételem pedig egy technikai észrevétel, mely az első olvasatos megállapodásokra vonatkozik. Egyetértek a spanyol elnökség célkitűzésével, hogy igyekszik minden az asztalára került dossziéban első olvasatos megoldást találni, de vannak olyan élődőpontok és ügyek, ahol vissza kell szorítanunk a spanyol elnökséget, és jeleznünk kell, hogy igenis a parlamentnek is van megfontolni valója, és vannak olyan kérdések, ahol véleménykülönbség van a parlament és a tanács között, és ilyen módon az első olvasatos megoldás nem mind biztos, hogy reális. Nem ellenzem, hogy a holnapi szavazás és aztán a plenáris szavazás alapján a jelentéstevő első olvasatos megoldást próbáljon találni, a spanyol elnökséggel is, így a tanácssal, de óvatuk, óvakodnék attól, hogy minden áron első olvasatos megoldást akarjunk találni, akkor, amikor világos különbségek állnak fenn, véleménykülönbségek állnak fenn közöttünk, például abban, hogy az igazságszolgáltatás milyen szerepet játszon a balesetek kivizsgálásában. És ezt a tanács is nagyon komolyan tekinti ezt a kérdést, és itt bizony különböző kérdés, különböző véleményen vagyunk. Jelzem ezt az eljárásjogi kérdést, ezt az eljárásjogi problémát, és még egyszer hangsúlyozom, hogy egy jó jogszabályt akarunk elfogadni, nem egy olyan jogszabályt, amelyet épp még a spanyol elnökség utolsó napja előtt elfogadnak és rábólint a tanács. A jogszabály minősége fontosabb, mint a sietőség. Nem akarom persze ezzel megakadályozni az első olvasatos megoldást, nem, akarom, nem akarok akadályt gördíteni a jelentéstevő útjába, hogy első olvasatos megoldást találjon a holnapi szakbizottsági, majd a plenári szavazás alapján állva. Nos, ezt elmondva megadom Helyeke úrnak a bizottság részéről a szót. Köszönöm szépen, Simpson úr, elnök úr. Először is hadd kezdem azzal, hogy De Veirak asszonynak gratulálni szeretnék nagyszerű kitűnő munkájához. Hozzászoktunk, hogy Deveirak asszony nagyon magas szintű jelentéseket készít, például a fekete listás rendeletre gondolok, és itt is nagyon magas szintű munkát végzett. Úgy hiszem, hogy a fő kérdéseket jelezték. A vita kimutatta, hogy rámutat a szakbizottság a fő kérdésekre, és nagy szintű az egyetértés a bizottság és a parlament között. Egyetértünk abban, hogy modernizálni szeretnénk a fennálló jogi kereteket, meg szeretnénk erősíteni a jogrendet, és meg szeretnénk erősíteni európai szinten az idevágó szabályokat, annak érdekében, hogy hatékonyabbak legyünk a repülés és hajózási biztonság területén. Többen említették, hogy többet kell tanulnunk a balesetek okairól, hogy ezek kiküszöbölhetők legyenek. Ezért a bizottság rendeletet készít elő, illetve felmerült a rendelet kérdése. Végezetül pedig, hogy válaszoljuk a kollégák felvetéseire. A biztonsági és baleset vizsgálati hatóságok között létrejövő hálózat kérdéséről. Nos, a bizottság fennállnak ezek az intézmények, ám a bizottság arra teszi javaslatot, hogy jöjjön létre egy hálózat ezek között is. Egyetértünk a jelentéstevővel, hogy a hálózat legyen egy erős koordinatív testület, ne legyen ez egy önkéntes rendszer, ahol a különböző baleset vizsgáló testületek találkoznak. Nem, többre van szükség. Egy olyan hálózatra van szükség, amelynek komoly mandátuma van és igazi hozzáadott értéket ad az európai légibiztonság ügyének. Ez a hálózat segíthetne a kisebb tagállapoknak um, kapacitásépítésükben. Ezért üdvözöljük azokat a módosítókat, amelyek a hálózat missziója vagy jövőképe és célkitűzéséről szól, és az éves munkaprogramról is szólnak. Formalizálni kell persze mindezt. Nem egy ügynökség létrehozására teszünk javaslatot, hiszen úgy gondoljuk, hogy könnyű, de hatékony struktúrának kell létrejönnie. Aztán feltették a kérdést, hogy milyen költségvetésen működjön ez a rendszer. Nos, a, a 0,6 millió eurós költségvetést eh, irányoztunk elő éves munkaprogram végrehajtásra a pénzügyi eh, kiegészítőnkben. Nos, hát Mit tehetne ez a hálózat ezzel a pénzzel? A bizottság megbízná azzal, hogy koordinálják az oktatást, a képzést, továbbképzést, és elemezzék európai szinten a biztonsági javaslatokat, és adjon tanácsot az Európai Bizottságnak. De ugyanakkor ragaszkodunk hozzá, hogy nem egy újabb ügynökségről van szó, távol legyen, hanem ez már a meglévő informális tagállami kooperációnak volna egy erősebb formája. Ez a hálózat ugyanakkor nem helyettesíti majd a nemzeti hatóságokat. Másodszorban. Sokan kérdeztek rá a jelenlegi eh, beszámolók írásának rendszerére, és azt hiszem, hogy Deverak asszony jó irányvonalat követ. Mi a bizottság részéről a légiközlekedési eseményekre vonatkozó információkat jobban felszeretnénk használni a balesetek megőrzése érdekében. Ezért tehát ez a megközelítés nagyon fontos, hiszen így előre tudunk lépni. És azt hiszem, hogy ebben a rendeletben kell ezt a kérdést szabályozni, és nem a beszámolási kötelezettségre vonatkozó más jogszabályokat kellene átalakítani. Ez EASA szerepéről Simpson úr azt hiszem, hogy világosan elmagyarázta az EASA szerepét. Az EASA-t tanácsadóként szeretnénk látni, valóban különbséget kell tenni a szabályozás és a balesetek kivizsgálása között. Az EASA-nak nem feladata a, vizsgál, a balesetek kivizsgálása, de fontos és hasznos, hogy az EASA hozzáférjen az információkhoz, hiszen ő a tanúsítványokat kiállító vagy certifikáló hatóság, és ezért fontos, hogy tisztában legyen a vizsgálatok által felmutatott biztonsági hiányosságokkal. Valóban meg kell határozni pontosan az ügynökség szerepét, hiszen ha megtörténik a baleset, akkor már nem lesz idő arra, hogy a jogkörökről vitázzunk. Ezért üdvözlöm az erre vonatkozó módosítókat. Következő kérdés az áldozatok és a listák kérdés. Ez egy nagyon fontos és nagyon érzékeny kérdés felvet egyébként egy sor jogi kérdést is. A tanács általánosságban támogatja a bizottság javaslatát, amely a minél hamarabbi eh, lista összeállításra vonatkozik, legkésőbb két órán belül, ezt mondja a bizottság javaslata, és persze a határidőnél lehető legrövidebb idejű eh, határidőt eh, szeretnék előírni. Azt gondoljuk, hogy technikailag ez már nem probléma bár bonyolultabb volna mondjuk a harmadik államokban, a harmadik államok repülőteréről induló repülő, repülők balesetére vonatkozó ö, előírás érvényesítése, de még ennél is fontosabb, amit az elnök Simpson úr mondott, legyenek ezek a listák pontosak. Azt hiszem, hogy a két óra jó kompromisszumot jelenthet. Természetesen az is fontos, hogy megfelelő támogatást kapjanak az áldozatok, illetve a családjai. Javasoljuk, hogy ezzel a kérdéssel nemzeti szinten foglalkozzanak a tagállamok. Utolsó észrevétel, a biztonsági vizsgálatok, illetve a balesetet kivizsgáló hatóságok és az igazságszolgáltatás kapcsolatáról, és úgy gondolom, hogy a rendelet tervezett leg problematikusabb pontjához értünk ezzel. Nagyon sok kényes jogi kérdéssel találkozunk itt szemben, Foster asszony is, de Grandes úr is utalt ezekre a jogi kérdésekre. Nos, mi úgy gondoljuk, hogy a balesetek kivizsgálásának az egyedüli az, hogy megakadályozzuk az újabb balesetek létrejöttét, és nem az, hogy a felelősséget meghatározzuk a balesetek vizsgálata teljesen független kell, hogy legyen mindenfajta más idő igazságszolgáltatási eljárástól, de van itt egy nagy nehézség. Ez pedig az egyes tagállamok alkotmányos rendjéből ered. Vannak tagállamok, ahol a jogi, az igazságügyi hatóságokat felhasztalmazza a nemzeti jogszabály, hogy bármilyen bizonyítékot begyűjtsenek és lefoglaljanak, mely szükséges az igazságszolgáltatási eljárás számára Nos, ezzel a jelenleg az asztalon lévő rendelettel az egyes tagállamok igazságszolgáltatási hatóságainak alkotmányos jogát nem fogjuk tudni befolyásolni, ez teljesen egyértelmű. Ugyanakkor úgy hiszem, hogy elfogadhatjuk ezen alkotmányos korlátokat, de mégiscsak megadhatjuk a vizsgálóhatóságoknak minden eszközt arra, hogy a technikai vizsgálatot végrehajtsák, többek között azt is, hogy bármilyen adathoz való hozzáférést is biztosítsunk számára. Ez pedig tovább viszi további kérdésére, az információ megosztásának kérdésére. Úgy gondoljuk, hogy ez lesz a, a konciliáció vagy az egyeztetés folyamatának legérzékenyebb pontja. A bizottság támogatja azt a szándékot, hogy gyorsan haladjunk, nem vagyunk benne biztos, hogy erre lesz a lehetőség, nagyon szoros a határidő, de próbáljuk meg, lássuk meg, hogy mire van lehetőség. Végezetül pedig, ahogy a Simpson úr mondta, jó jogszabályt szeretnénk elfogadni. A bizottság maga részéről. Hajlandó és kész a ráháruló szerepet el e, végrehajtani. Nagy a konvergencia sok kérdésben, és bizonyos kérdésekben e, valóban felmerül az együttdöntés lehetősége, de végezetül bízunk abban, hogy ez egy jó jogszabály lesz, és hogyha a spanyol elnökség alatt, akkor jó, hiszen minél hamarabb eh, módosítani kellene a jogszabály, de nem ez a fő cél. Köszönöm szépen. Köszönöm, de Vejrak asszony, parancsoljon. Merci, Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani mindazon kollégáimnak, akik részt vettek a jelentés kidolgozásában, javításában. Azt gondolom, hogy összességében konszenzust sikerült elérnünk számos kérdésben. Ezt ma délután is láttuk. Utalnék arra, amire Kassin úr és Meissner asszony is utaltak az áldozatokra vonatkozó adatok. Az 56-os módosító garanciákat fogalmaz meg a személyes adatokra vonatkozóan. Utalt egy kolléganőm arra is, hogy az, az Európai Parlament álláspontját ki kell hangsúlyoznunk. Elnök úr, önhöz szerettem volna intézni a mit mondok, de ön éppen nem hallgat engem. Utalás történt arra, hogy különbség van a repülésbiztonsági vizsgálatok és az igazságügyi ö, nyomozás között. Valóban ez a legkényesebb pontja a jelentésünknek, és ezért kell pontosan szabályokba foglalni, hogy mi ö, kezelendő a 40-es módosító alapján titkosan, és mihez lehet hozzáférni a vizsgálatok alatt. Erre majd még visszatérünk. Foster asszony utolt arra is, hogy a hálózatot közössé kell tenni. A bizottság is eh, jelezte ezt a gondolatot. Amikor én az első munkadokumentumomat bemutattam, akkor már elmondtam, hogy itt semmiképpen nem egy új szervről van szó, nem egy újabb bürokratikus rendszerről van szó, nem. Itt egyszerűen arról van szó, hogy a legkevésbé hatékony vizsgáló, nyomozó hivatalokat nemzeti szinten megsegítjük, és szintre emeljük őket. Március végén is ö, ö, dolgoztunk már mindezen. Persze igazából Simpson úr most éppen figyel rám, hogy Lichtenberger asszonyra utaltam, aki azt mondta, hogy az Európai Parlament álláspontját mindenképpen ki kell teljesíteni és védeni kell. Én és az árnyék jelentéstevő is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az Európai Parlament érdekeit képviseljük, és nem fogunk egyszerűen csak gyorsan tárgyalni azért, hogy mindenképpen első olvasatban célba jussunk. Nem. Grós úr és utalt arra, hogy a pontos és megbízható információ a legfontosabb, de az időnek is jelentősége van, amikor megtörténik egy baleset, és a hozzátartozók aggódnak, hogy a családtagjaik a repülőn voltak vagy sem. Mi Záventen repülőterére elmentünk személyesen, és ö, megpróbáltunk egy óra alatt egy megbízható információkat tartalmazó jegyzékhez, listához hozzájutni. És sikerült is ezt elérnünk, hogy aztán most fél óra, óra vagy két óra alatt jutunk hozzá a, a, az áldozatok vagy utasok listájához. Hát nem az a lényeg, de azt gondolom, amikor valaki családtag, akkor két óra vagy fél óra, az bizony különbséget jelent. Grós kolléga utalt arra is, hogy milyen fontos, hogy európai szinten az ECERS adatbankban szereplő információkat lehessen elemezni. Fontos az is, hogy külön válasszuk a repülésbiztonsági vizsgálatot az igazságszolgáltatási vizsgálattól. Ebben egyetértek. Nagyjából utaltam minden egyes megjegyzésre, amit hallottunk, és nagyon köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat. Köszönöm, Deveirak asszony. A szavazásra holnap kerül sor szakbizottságunkban. A plenárisra pedig a júliusi vagy a szeptemberi plenárison kerül sor, ez még nem biztos, hogy a hetedik vagy a kilencedik hónapi plenárison, de holnap a szavazás után lehetőséget adok arra, hogy az árnyék jelentős tevők is megvitassák, hogy mikor kerüljön erre sor, illetve hogy mi reális a tanácsal való tárgyalás során. Nos, következő napi rendi pont. Vlaszak asszony jelentése volna a könnyű hosszon gépjárművek re vonatkozó kivét, kibocsátási követelményekre vonatkozó Vlaszak jelentés volna de ő csak 20 perc múlva lesz itt, Vlaszak úr, ezért javaslom, hogy Elkadraui úr jelentésére térjünk rám. Kún urat kellene megtalálni, ő az egyik árnyas, árnyék jelentéstevő, hogyha Elkadrai úr hajlandó arra, hogy ezt a jelentést megtárgyaljuk, akkor ez nagy segítség volna. azaz a bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés. Waar we ons niet graag mee bezighouden, zoals budget en zo, maar die wel Köszönöm szépen, elnök úr! Valóban ez egy nagyon érdekes, fontos téma, még ha nem is a legizgalmasabb talán, hiszen ez kihat a mi döntéseinkre is. nem csak a jogszabályok elfogadása, hanem a végrehajtása is nagyon fontos. Elmondok néhány szót a dolog történetéről. A Lisszaboni szerződés itt az elnök megszakít, és az elnök csöndet kér. Kedves kollégák, hogyha magánbeszélgetést akarnak folytatni, akkor kérem, hogy papucsban settenkedjenek ki, de legalábbis, ha cipőben is, de settenkedjenek ki, kapcsolja ki a mobiltelefonokat. Fontos kérdésről van szó, megadom Alkadrai úrnak a szót. Köszönöm szépen még egyszer. Röviden tehát elmondom, hogy hogyan, mi az előtörténete ennek az ügynek. Nem, a komitológiai eljárás volt érvényes a Lisszaboni szerződés hatályba lépéséig. Itt a jogalkotási eljárás ellenőrzéssel egy bizonyos vétójogot kínált fel számunkra. Voltak éppen tehát a parlament aggájait hangoztathatta, fenntartásait hangoztathatta, amennyiben a bizottság a jogkörét túllépte. Aztán a Marco Polo ügyben és más költségvetési kihatású ügyben az közös komitológiai eljárás folytattunk le, de a Lisszaboni szerződésben csak két komitológiai eljárás maradt két új koncepció alapján. A régi komitológiai eljárást most átalakítják, illetve átalakítják a delegated actekre, vagy a delegált jogi aktusok eljárására. Ez a Lisszaboni szerződés 190-es cikkem, és ezt idáig a szabályozási eljárás ellenőrzéssel néven ismertük. Ez az új delegált jogszabályok lehetősége. Ezen túl pedig a végrehajtási felhatalmazás vagy végrehajtási hatáskörről van szó. Az a Lisszaboni szerződés 291-es cikke szól erről, ennek alapján a parlament szakbizottságai állásfoglalást készítenek elő a jogi szakbizottság számára. Nos, a döntő kérdés a következő. Mikor számít valami delegált jogi szabályozásnak, jogi aktusnak, és mikor végrehajtási hatáskörnek. Fontos, hogy ne kelljen mindig, minden konkrét ügy kapcsán újítólag vitát nyitni erről a kérdésről. Ez a kérdés különösen azon szakbizottságok számára fontos, ahol az együttdöntési eljárás új. Ez az AGRI, a PES és a Kereskedelmi Szakbizottság. megnőtt az ellenőrzési hatáskör alá kerülő ügyek száma, tehát fontos, hogy alaposan megvizsgáljuk ezt a lehetőséget. És ezután térek most le erre a jelentésemre, és itt főleg két kérdéssel foglalkozom. Egyrészt az információkhoz való hozzáférés kérdésével, ez a legfontosabb kérdés a bizottság azt mondja, hogy az Európai Parlament, és idézek, rendszeresen, idézet vége, információt kell, hogy kapjon a megfelelő bizottságok információiról. Biztosan tudják, hogy számos ilyen komitológiai bizottság van, akik javaslatokat készítenek elő. Állásfoglalásomban pedig arról beszélek, hogy a teljes információhoz hozzá kell férnünk, mégpedig ugyanakkor meg kell kapnunk ezt az információt, mint amikor a tagállamok megkapják, tehát valóban azonos jogokat kell, hogy kapjunk máma, a komitológiai eljárásban azonban ez még nem történik meg. Örülök annak is, hogy megkapjuk azt a jogot, hogy az érintett bizottságok találkozóin részt vegyünk, egyébként a tagállamok is részt vehetnek, nem követelem, hogy minden, és nem gondolom, hogy minden alkalommal ezzel a joggal élnünk kellene, ez végrehajthatatlan is volna, de bizonyos esetekben élhetnénk-e joggal. És ebben az esetben esetleg egy munkatársat, egy köztisztviselőt küldhetnénk el, hogy informálódjon az ebben a bizottságban zajló vitáról. Nem több hatalmat kérek, mint ami a Lisszaboni szerződésben szerepelne, hanem sokkal inkább az információk, a parlamentnek nyújtott információ mennyiségét szeretném növelni. Fontos, hogy ellenőrizzük, hogy a bizottság, az Európai Bizottság nem lépi -e túl a hatáskörét. Nos, a nehézség itt jelentkezik a jelenlegi eljárásból a poszt-Lisszaboni eljárásba való átállás során. Arra szólítjuk ugyanis fel az Európai Bizottságot, hogy a mai jogalkotást igazítsa és vegye figyelembe a komitológiai eljárásról szóló passzusokat alakítsa át a Lisszaboni szerződésnek megfelelően, vegye figyelembe a Lisszaboni szerződést ellenőrizni kell, tehát a meglévő jogszabályokat komitológiai eljárás ilog. ellenőrizni kell, hogy a mindenkori jogszabályban szereplő komitológiai szabályokat igazították-e a Lisszaboni szerződésben szereplő kérdésekhez, és persze a bizottságnak is dönteni kell, hogy végrehajtási hatáskörről, vagy pedig delegált jogi aktusról van szó. A bizottság szöveg azt mondja, hogy a korábbi szabályozási eljárás ellenőrzéssel megmarad a jelen formájában, és a másik három komitológiai eljárás az úgynevezett végrehajtási utasítások jogkörébe kerül, amelyet persze kevésbé tudunk befolyásolni. Nos, erre azt tudom mondani, hogy a régi négy kategóriát nem lehet egy új kategóriában megjeleníteni, integrálni, esetenként kell megvizsgálni, hogy melyikre melyik új kategória vonatkozik, és erre az Európai Bizottságnak, vagy mondjuk úgy a bizotmánynak javaslatot kell előkészítenie. Időközben azonban azt eh, várom el, hogy a parlament és a tanács vétó jogot is kapjon. Ez egy voltak éppen meghívás a bizottságnak. Felszólítom őket, hogy ezeket a konkrét igazítási lehetőségeket minél gyorsabban hajtsák végre. A kollégák módosítóiról is említést teszek. Ketten Tika asszony és Ajala Szender asszony nyújtottak be módosítókat. A Tika asszony által benyújtott módosítók közül egy némely fölösleges megítélésem szerint a 8-as, és a 9-es Cika asszony ezekben a módosítókban azt kéri, hogy a bizottságok döntéseit publikálják. Nos, hát erről már a Lisszaboni szerződés szól. Ilyen módon fölösleges ez a módosító. Ezen felül ezeket a döntéseket az internetre is fölteszik, tehát teljesen mindenki számára hozzáférhetők, ezt nem kell külön kérni. egy tízes módosító pedig egy olyan kérdéssel foglalkozik, mely nem a közlekedési ágazattal függ össze, más szakbizottságok számára talán fontos, de ehhez én nem szeretnék hozzászólni. 12-es módosító. Cika asszony. definiáltatná, hogy a tagállamok delegációját hogy állítják össze. Nos, én arra tennék javaslatot, hogy ne szóljunk ebbe vele állítsák össze a tagállamok maguk a saját küldöttségeiket, a saját delegációjukat, ez a költségekkel is összefügg. Hiszen bizottságonként, tagállamonként csak négy tag vehet részt. Azt gondolom, hogy utána a más bizottságokban más a szám, tehát ezt hagyjuk, ezt az egészet. A 13-as az elfogadható számomra, ez nagyjából megfelel az én 4-es módosítomnak. A 18-as módosítóban pedig szívesen kötök kompromisszumot önökkel, ami pedig Ajala Sanders kollega módosítóját illeti, ez a 11-es, ez teljesen megfelel az én 3-as módosítónak. A 17-es is jó gondolatnak tűnik. Inyesz azt kéri, hogy a parlament kövesse nyomon a fejlődést is a dokumentumok tekintetében. Gyakran először csak egy első változatot kapunk, azután ezt a változatot többször módosítják. Éppen ezért célra vezető volna, hogyha ezt a szöveg alakulásának folyamatát, mondjuk úgy a szöveg genézisét is ki tudnánk olvasni a szöveghez csatolt dokumentumokból. Ennyit szerettem volna mondani, hogyha bármi észrevételük van, akkor válaszolok. Köszönöm szépen. Kún úr a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a Alkadrai kollégának munkáját. Ez egy nagyon fontos kérdés, amelyet itt foglalkozunk kell, de nagyon fontos, hogy a Lisszaboni szerződést élettel töljük meg, és a delegated és az implemented actek kérdésével bizony foglalkoznunk kell, hiszen ezzel a parlament jogai is új alapra kerültek. És figyelni kell arra, hogy a régi komitológiai eljárást ne csak mint delegated actet használják, és az implemented acteknél jog nélkül álljunk, jogfosztva álljunk. Nagyon fontos, hogy itt az egyik egy jogalkotói felhatalmazás. És ez a bizottságra delegál jogköröket, amelyeket egyébként a parlament, illetve a jogalkotó visszavehet azért, hogy hatékonyabban működjön. De az implemented ekteknél problematikus a dolog, éppen ezért fontos, hogy a bizottságnál a komitológiai speciális bizottságok, most pedig az Implemented Act szakbizottságok, ahol a tagállamok szakértői és az Európai Bizottság képviselői szavazhat, tehát ezekben a ből a bizottságokból szimultán megkapjuk az információt, épp azt az információt, amit a bizottság is megkap. Meg vagyunk róla győződve, hogy fontos, hogy a parlament megfigyelői státust kapjon. Néha bizony fontos az, hogy személyében is jelen legyen valaki. És ne csak a jegyzőkönyveket olvasgassa elnök úr, hanem valóban tényleg tudja, hogy hogyan jött létre egy ilyen döntés. Ezért a néppárt részéről ezt a célkitűzést nagyon támogatni tudjuk illetve azokat a módosítókat is támogatni tudjuk, amelyekkel az jelentéstevő egyetért. Egyébként a szavazólistából kiolvasható a néppárti frakció véleménye. Még az átmeneti fázisról néhány szót. Nagyon fontos, hogy erre vonatkozólag is egy eljárással rendelkezünk, és ne egyik napról a másikra rúgcuk a komitológiából lépjünk át az implementated vagy a delegated actekre, hanem fontos az, hogy hogy a parlament jogkörét is érvényesítsük, ugye a két hónapos átmeneti időt megkapja a parlament, amelyet egyébként még egyszer meg lehet hosszabbítani. Ezek az észrevételeim. Köszönöm szépen a jelentéstevő kitűnő munkáját. Köszönöm, Májszan asszony. Köszönöm, elnök úr. Igen, El Hadraui úr tényleg nagyon jó munkát végzett. A komitológia soha nem volt még egy igazából idegborzoló krimi, és ez a dolog meg plán nem az. Tehát itt a Lisszaboni szerződésről van szó, és most az aprólékos munkában látjuk, hogy a parlamentet mennyire erősíti a Lisszaboni szerződés. És e, így a delegált jogaktusok és a átültetett jogaktusok, e, nem is tudom, hogy németül igazából, hogy van ennek a fordítása, tehát ezt, ezt a két dolgot itt egymással elboncolták de le kell adnunk egy állásfoglalást. A fő munka a jurié lesz. Itt valószínűleg több jogász ül, mint itt, és hogy ott mi derül majd ki, azt nem tudom, hiszen ők valószínűleg eh, majd értelmezik a Lisszaboni szerződést, hogy eh, hogyan lehet eh, alkalmazni szavait, hogy a parlament jogait erősítsük. Úgy gondolom, hogy a módosítók egy része tovább megy, mint amit a Lisszaboni szerződés nekünk adni szeretne, de ez nyilván az értelmezés kérdése. Teljes mértékben követem az előadót, de mindenek előtt izgulok, hogy mi is lesz a szavazáson. Hiszen az illetékes bizottság szavazásában kíváncsi vagyok, hogy mi derül majd ki, és hogy ennek az eredménye az lesz, hogy több lesz a jogunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lichtenberger asszony nagy érdeklődést mutatott, hogy itt felszólaljon, tehát övé a szó. Természetesen foglalkozom az anyaggal a jogi bizottságban, így különleges figyelmet is szentelek a dolognak. Köszönöm szépen a módosítókat, nagyon jók, alkalmazhatók, és a Juri Bizottságban is lelkesen vállalom majd őket. Nagyon pozitív fejlődést látok. Főleg közlekedési bizottságként nem szabadna alul alábecsülnünk ezt, hiszen itt például a repülőgépekre felvitt folyadékok ügyében már megmutattuk, hogy hova lehet eljutni. De szerintem jó is, hogyha minket megkérdeznek, hogyha most nem figyelünk, akkor a Lisszaboni szerződés ben nekünk juttatott jogokat nem fogjuk tudni érvényesíteni. Ezeket a jogokat tisztán kell látnunk. Pillanatnyilag hatalmi harc zajlik. Parlamentként játékosok vagyunk mi is, és fontos, hogy a Lisszaboni szerződés eredményeit alkalmazzuk hiszen a kormányzatok már valamennyire csökkentették a Lisszaboni szerződést. A kolléganők és kollégák vegyék komolyan ezt a dolgot, hiszen a jövő tekintetében nagyon lényeges ez a dolog. És a technikai normákról van szó. Tehát gondoljunk például a repülőgépen lévő folyadékra. Tehát ahol nem jogalkotási eljárásokkal operáltak, akkor az a parlament megkerülése volt. Ezeket a jogokat pedig eh, szeretnénk védeni, ezeket a jogokat a Lisszaboni szerződés juttatja nekünk, és eh, El Hadrawi kollégával pedig folytatom tovább a munkát. Nagyon lényeges a megfigyelő státusz, hiszen a jelenlétünkkel is azt demonstráljuk, hogy igenis olyan fejlődés van, amelynek eredménye az, hogy a parlament erősebb. És el kell majd gondolkoznunk ezen. Ez a saját szabályunk is. Hogy a szakbizottságunkban ilyen dolgokról beszéljünk, és nézzük meg, hogy ezekben az érzékeny kérdésekben mi történik. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha egy jogi aktust átültettek, illetve delegáltak számunkra a jövőben, ez azt fogja jelenteni, hogy jobban kell figyelnünk a dolgokra, hiszen mi a válaszokerületeinkben konfrontálódunk azzal, hogy ott hozzatok a jogszabályokat, és nincs is eredményük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem tudom, Said, szeretnél hozzáfűzni valamit? Nem kell. Köszönöm, kollégák. Köszönöm a vitát, köszönöm a támogatást. Nem fontos még egy dolgot elmondani, és ez nem feltétlenül az eljáráshoz kapcsolódik, de nagyon lényeges a jövőbeli munkák tekintetében. hiszen most döntjük el, hogy milyen szabályaink lesznek, de néha még nincsenek meg a jogi eszközök. Köszönöm a támogatást, és számolunk a Júri Bizottság aktív támogatásával, hiszen ők fognak a tanácssal és a bizottsággal vitázni. Köszönöm szépen! Akkor áttérek a következő témára, de mielőtt áttérek, gratulálok a német kollégáknak, hogy megnyerték az Eurovíziós Dalfesztivál. Szombaton. És a belgáknak is gratulálok, mert nagyon jó volt. És természetesen a briteknek is, akik utolsók lettek. de hát nem szántunk rá túl sok pénzt. Ezt kaptuk érte. A következő pontunk a Vlaszák jelentés, és pedig az új könnyű művekre vonatkozó kibocsátású követelmények. Hát Vlaszák úr nagyon hálás önöknek, de most van itt egy eh, felszólalás. Lehet, hogy az Eurovízió szavazása miatt van itt egy hozzászólás. Én is gratulálok Lénának, de egy kicsit komolyabbra vesszük a szót. Köszönöm Vlaszek úrnak a munkát, de szerintem ma nagyon nehéz erről vitázni, nagyon nehéz a módosítókról vitázni, a kompromisszumokról. Kaptunk egy szavazólistát, egy másodikat, egy harmadikat, most fél négykor, és olvashattuk, hogy ez még nem végleges. Azt javasolnám, hogy a következő ülésen vitázzunk, és állapítsuk meg, hogyha konszenzus keresünk a szakbizottságunkban, akkor legalább egy nappal előtte kapjon lehetőséget az előadó, hogy a többiek véleményével is foglalkozzon és reagáljon azokra. Tehát most még meghallgatok néhány véleményt ehhez, Robert, meg tárgyaljuk. The information I'm getting... Az információ, amit kaptam, arról szól, hogy az előadó tudta ezt, de nem örülne annak, hogyha elhalasztanák a dolgot, mert akkor problémások lehetnének a kompromisszumos módosítók. Tehát ez egy ilyen 22-es csapdája helyzet, hogyha az előadó akarja a halasztást, akkor nem látok problémát. De úgy látom a helyzetet, hogy nem ég a vágytól, hogy elhalasszuk a dolgot. Tehát az övé a döntés. Nem tudom, hogy az árnyék előadók mit gondolnak, elnök úr. Minden tiszteletem mellett, hogyha olyan méleket kapok, hogy még lesznek kompromisszumos módosítók később, akkor most nem tudom, hogy most miről, miről vitázunk, hogyha még jönnek a módosítók. Most gyorsan végkérdezzük az árnyék előadókat. Rike urat a, utána az Aldétól, az SSD-től és a zölde képviselői. Tehát az árnyék előadókon a sor mit tegyünk? Dominik? Persze saját koordinátammal ellenébe hogyan szólhatnék? Szó se lehet róla. Na, ez jó felszólás volt. Az SSD, Tánja? Én rugalmas vagyok, de hogyha el tudunk írni kompromisszumot, akkor szavazhatunk. De nem világos az árnyék előadóknak sem, és nincs itt az előadó. De nagyon nehéz döntést hozni. Nagyon meg vagyok lepve, hogy nincs itt az előadó, nehéz nélküle vitázni, és ez most meglepő, de nem tudom, nem tudom, hogy most szavazok el a szavazást. Tehát valószínűleg ez a cseh választásokkal függ össze, hát, de 27 államban mindig vannak valamikor választások. E, igen. Nem tudom, kinek van problémája azzal, hogy vitázzunk most és holnap szavazunk. Nekem teljesen mindegy, én hajlandó vagyok most vitázni és holnap szavazni. Én körülbelül tudom, hogy néz ki majd a kompromisszum, és a frakcióm nevében el is mondhatom a véleményünket, de hogyha Mathieu problémát kap a frakciójában, az más. De nem ragaszkodom most a szavazáshoz és a vitához. Michael? Én Matthew Gross javaslatát támogatom, tehát szerintem nem tárgyalhatunk a kompromisszumokról, amelyeket nem ismerünk. Nem voltam az irodámban négykor, nem tudtam olvasni az e-maileket, tehát szerintem is a szavazást és a vitát is halasszuk el. Vélze asszony, és akkor utána Robert tisztázza el kell mondanom, hogy itt két érdekes dolog van. Van egy szavazó lista, ahol blokkban nem cikkekről szavazunk, hanem egy személy módosítóiról. Ez pedig szerintem egy furcsa eljárás, hiszen így nem tudunk kompromisszumokról tárgyalni. És nem is láttam kompromisszumos módosítókat, csak pletykákat hallottam, és tényleg nem én nagyon szívesen eh, vitázom, de nem plegykákról. Tehát szerintem sem tudjuk ezt most megtárgyalni. Robert, valamit szeretném még hozzátenni? Igen, az eljárás tekintetében nem ismerem a részleteket, és eh, Vlaszák úr már Strasbourgban is mondta, hogy nem lesz itt a választások miatt. De ami a frakciómat illeti, elképzelhető, hogy a Trán bizottságban többséget kapna a kompromisszumcsomag, de szerintem nem kell feltétlenül elhalasztani a dolgot. Jó lenne, hogyha a többi frakció is megtárgyalna a dolgot. Köszönöm. Az elnökre hárul a döntés felelőssége. Tehát akkor most tisztán szeretnék látni. Nem fontos témáról van szó, és néhányan úgy érzik, hogy nem tudják megtárgyalni a dolgot, mert nem ismerik a kompromisszumokat, és így szavazni sem tudnának könnyű ismerettel. Nincs itt az előadó, megértjük, választásokon van otthon, ilyen dolgok az előfordulnak. Éppen ezért én azt javasolnám, hogy a vita most elhalasztjuk a következő megbeszélésünkre, és szerintem valahol időt kell találnunk az anyagra. Sajnálom, Robert. Tehát nem, nem hozok a többség ellenében döntést, itt a frakciók is azt mondják, hogy nem, a EPP azt mondja, hogy nem, vagy a néppárt azt mondja, hogy nem. Akkor inkább elhalasztjuk legközelebbre. Said, egy általánosabb megjegyzés. Igaza van Matiőnek, nagyon nehéz eh, így dolgozni, hogyha most kaptunk egy pár kompromisszumot, és még szavaznunk is kell. esetleg lennének eh, iránymutatók az előadóknak a határidőkről? Tudom, hogy nincsenek általános szabályok, hiszen eh, általában a folyamat végén kell ezzel foglalkoznunk, én ezt értem. De ilyen körülmények között nem szavazhatunk szerintem az előadó nélkül. Mondjuk, hogyha minden világos és megállapodunk benne, akkor rendben van, de nem úgy néz ki. Köszönöm. Mivel technikai dologról van szó, és szükségünk van az előadóra, szükségünk van az előadó szakértelmére. És nem hiszem, hogy ez így megfelelő. Tehát elképzelhető, hogyha valakinek kérdése van, akkor nem tudjuk megválaszolni, mert nincs itt az előadó. Tehát azt javaslom, hogy halasszuk el jövő hónapra, és a titkárság megpróbál majd valahol jövő hónapban, vagy három hét múlva egy időpontot találni. És akkor ez lesz majd, mert így alakultak a körülmények. Rendben van? Rendben, a következő témánk Kicsit kés, korán van. Ez pedig az első vasúti csomag végrehajtása. És most a módosítókat beszéljük meg. Szeretném a koordinátorok mondani, hogy a szóbeli kérdés után egy állásfoglalás tervezetet hallunk és először is a módosítókat tárgyalnak meg. Tehát az állásfoglalásra irányuló indítvány tervezet. Benne megpróbáltam egyensúlyt elérni, azon témák között, amelyek a tagállamok és a bizottság között nem teszik lehetővé a megfeleltetést. Néhány módosító azzal foglalkozik, hogy mire van a vasutaknak szüksége. És ö, szimpatizálok ezekkel, de felmerül a kérdés, hogy mi szükséges a vasutaknak. És ez a kérdés ide tartozik? Ebbe az állásfoglásra irányuló indítványra? Tehát itt egy bizonyos jogalkotási aktus végrehajtása az lényeges? Tehát most a kelet-európai kollégáimat kérdezném meg, hogy én eh, minden megteszek azért, hogy többet fektessenek be. Tehát ha a kelet-európai kollégám azt mondják, hogy be akarnak fektetni a vasútba, ott vagyok tűzön vízen át. De ez a jelentés nem az, amely ezt szorgalmazza. Hiszen az első vasúti csomag nem erről szól, hanem másról. Én az elmúlt öt évben a hiányosságokra koncentráltam, tehát az elmúlt öt év hiányosságaira, hogy miért nem sikerült végrehajtani ezt a csomagot tagállamok bizottság felelősségében. Azonban a infrastruktúrált felelősök függetlenségének a hiánya, és megvan igazából nincsenek megfelelő jogalkotási aktusok, kompetencia problémák vannak, végrehajtási, ellenőrzési problémák. Ezen kívül még a díszabás kérdése is itt van. De hát mindenképpen felül kell vizsgálni az első vasúti magot 2010-ben felül kell vizsgálni, és ez prioritás. Egy másik prioritás azon problémák kezelése, amelyeket említettem, és a csomag végrehajtása alapvető előfeltétele az európai vasúti hálózatnak. 47 módosító került benyújtásra, és ezek főleg a vasúti infrastruktúra finanszírozásával foglalkoznak. Néhány módosító bekerült. Olyanok is, amelyek eh, itt az indítványt gyengítik, és eh, elég sok kritikus megjegyzés is töröltek, eh, hogy a verseny csökkenjen. Néhány módosító teljesen liberalizálni akarja a vasúti piacot, a személyszállítást is. Hogyha nem ma, akkor holnap. az infrastruktúrális menedzserek függetlenségére is vonatkozik néhány módosító, a jogi értelmezésre is rákérdeznek, a bizottság és a tagállamok jogértelmezése közötti különbségekre az infrastruktúrális díszabáshoz is érkeztek be módosítók, az eszközök, a források hiányát is, azonban eh, nagyon sokan kritizálják a díszabási rendszert. Amióta ezzel a dologgal foglalkozunk, egy eh, tagállamot már el is ítéltek, Bulgáriát, tehát most már 22 ország érintett, és ezt eh, vissza kell tükröznünk. De elnökként, szakbizottsági elnökként szeretnék konszenzust elérni a frakciók között az állásfoglalás esetében. Nyilván lesznek olyan dolgok, amelyeket nem szeret az egyik frakció, és van olyan, amit a másik frakció nem szeret. De szeretném, szeretnék egy átfogó álláspontot kialakítani. A dolog lényege az, hogy az első vasúti csomagot 22 ország nem ültette át, nem hajtotta végre. És hogyha folytatjuk a liberalizációt, és hogyha európai vasúti rendszert szeretnénk létrehozni, amely hatékony és versenyképes, akkor ennek az az feltétel, hogy az első vasúti csomagot végre kell hajtani. Ez a fő üzenetem, Tehát összeállíthatunk egy bevásárlási listát is a különböző országokban, de a lista elő szükségük van egy világos üzenetre. A tagállamok és a bizottság címére, hogy parlamentként nem örülünk annak, hogy nem hajtják végre az első vasúti csomagot. És hogy nem tettek lépéseket annak érdekében a tagállamok, hogy orvosolják a problémát. a vasutaknak újabb befektetésekre van szükségük, annak érdekében, hogy a vasúti csomagokat végre lehessen hajtani. Hogyha elmondjuk a vasutaknak, hogy végre kell hajtani a csomagot, akkor a tagállamoknak viszont pénzt kell adni a vasutaknak. Én nem szeretném azt, hogy a vasutak megint itt legyenek, hogy felsorolják érveiket, hogy miért nem tudják ezt, miért nem tudják azt végrehajtani. Nem akarok táptalajt adni az érveiknek. Nagyon fontos az, hogy miben egyeznek meg a tagállamok. Úgy gondolom, hogy az állásfoglalás kiegyensúlyozott, értem azokat, akik módosítót szeretnének benyújtani, de maradjunk a itt lefektetett paramétereken belül. Amikor ezt a indítványt benyújtjuk, akkor legyen világos, hogy mit akarunk, mi pedig az első vasúti csomagot akarjuk, és szeretnénk azt is látni, hogy megvalósul. Ez lenne itt igazából a lényeg. Grasúr. Köszönöm. Szerintem már órákat vitáztunk erről a témáról. És pedig, hogy ültessék már át azt, amit évekkel korábban elhatároztak. Azonban a néppárt nevében elmondhatom, hogy számos pontban meg tudunk állapodni, a leglényegesebb pontokban, angeht, äh, werden wir Ihnen folgen. Így Marinescu kolléga kifejezte ezt. Tehát nevezzük meg az országokat. Legyen meg a fekete lista. Vannak olyan országok, amelyek különbséget tesznek a vasúti, vasúton belüli szerkezetek tekintetében és pedig úgy, hogy a bizottság támogatja őket. Azonban eh, szerintem ez ne vezessen arra minket, hogy olyan szöveget szavazzunk meg, hogy eh, az infrastruktúrán belül különbségeket tegyünk. Tehát a vasúta belül ne legyenek ilyen különbségek. Éppen ezért támogatni fogjuk a javaslataikat, tehát nem fogjuk visszavonni a sajátjainkat, azonban a üzemben tartó, a vasút üzemben tartója és az infrastruktúra üzemben tartója között legyen különbségtétel. De az infrastruktúrán belül ne legyen különbségtétel. Szorgalmazzuk azt, hogy nyíljon meg a piac, és szerintem ne várjuk ki, hogy mi legyen az első csomaggal. Nem lehet, hogy dolgokat rosszul alkalmaznak a tagállamok, és utána csináljunk egy második csomagot. Szeretném még egyszer aláhúzni, hogy a liberalizáció eredményeként a fogyasztó a győztes, Azonban itt bizonyos szolgáltatásokat is garantálni kell. Azonban az, hogy garantálunk bizonyos szolgáltatásokat, ez nem szól a piac megnyitása ellen. Szerintem a megfelelő liberalizáció a fogyasztó érdekeit szolgálja, és gazdaságilag is vállalható. Itt már egy régi vita van, tehát ha bizonyos országok nem nyitják meg piacaikat, viszont részt akarnak venni külföldi tendereken, akkor ne vehessenek részt. Vannak Párizsban is kedves emberek, jó emberek, de 2009. decemberében az RATP 30 éves monopóliumot kap. Törvényileg rögzítve, és akkor utána Rómában akar részt venni egy tenderen. Hát ezt nem. Kedves elnök úr, a frakcióban is meg tudtuk beszélni ezt a dolgot, jó is ez az eljárás. Támogatjuk a kompromisszumot, amennyiben a kölcsönösség elve is érvényesül a piacnyitás esetében. Nem lehet az, hogy azoknak segítsünk, akik nem nyitották meg a piacukat, és hogy akik bezárják a piacok, piacaikat, azok meg más országban akarnak részt venni befektetésekben, ne vegyenek részt. Ez a néppárt álláspontja. A álláspontunkhoz pedig eh, nagy részt ragaszkodunk. Éppen ezért támogatom az előadó javaslatát. Thank you, Martis. Mr. Alkadrai for the S&D. Alkadrai úr, az S&D részéről aztán Störks úr, megkapjuk uh, a belga látásmódot is. Uh, hát azért nem százszázalékosan ez az álláspont. Nos, egyetértek az ön eljárásmódjával, az ön megközelítésével, és azt hiszem, hogy az első vasúti csomag végrehajtására kell koncentrálni. Sokat mondhatunk a vasúti jogszabályokról, köteteket, regényeket lehetne erről írni. Voltak éppen arról van szó, hogy világos jelet küldjünk ki ezzel az állásfoglalás indítványjal. A magyar kabin kérdezi, hogy fordítsunk-e, azért vagyunk itt, hogy fordítsunk, de üres füleknek nem akarnak dolgozni. A 16-os kabinban ülünk itt hátul, az elnöki asztallal szemben. Kérjük, hogy valamilyen módon jelezzék számunkra, hogy szükség van-e arra, hogy fordítsunk, vagy nincs-e szükség arra. Eerste spoorwegpakket, ik denk dat uh, bijvoorbeeld rond het heffingssysteem dat investeringen moet stimuleren,